A román hatóságok tájékoztattak Dan Nika uh, immunitásának megszüntetésére vonatkozó kérelemről, és a házszabály 9-es szike alapján a jogi szakbizottsághoz juttatjuk el ezt a megkeresést. Renáta Weber asszony elhagyja a néppárti frakciót,